szerdán, ezt, ezeknek a jegyzőkönyvét is mellékeljük majd. Most nézzük a napirendet. De mielőtt a napirendre rátérnék, egy eljárási közleményem is lenne, és egyben egy kérés önökhöz az eljárással kapcsolatban. Krabácsik úr jelentése az Európai Energia Unióról, ez egy saját kezdeményezési jelentés. Ezt, ez több mint 200 módosítót tartalmaz, nagyon sok részenkénti külön szavazási kérést, tehát több mint 200-at. Az ilyen frakcióval egyeztettem, amelynek ugye a legnagyobb része van ebben, és kértem őket, hogy valóban valamennyi módosító indítványt be akarják -e nyújtani, mert ha ez a helyzet, akkor ezt vissza kell, hogy utaljam a szakbizottságba, hogy ott újra foglalkozzanak vele. Erre több frakció visszavonta a támogatását a beadvány mögül, most már csak 59 módosító van, de még mindig 40 külön és részenkénti szavazásra vonatkozó kérés. Ez beslésünk szerint, ha kedden megszavazásra kerülne, akkor csak ez a jelentés 45 percet venne igénybe ennek a megszavazása. miután már egy óra tíz perccel csökkentettük a, a becsült időt. Sok kritikát kaptunk emiatt. Mindkét oldalról van, aki azt sérelmezi, hogy túl hosszú ideig tartana a szavazás, mások pedig azt, hogy vissza kellett vonniuk a módosítóikat, vagy legalábbis a részenkénti és külön szavazásra vonatkozó igényeiket kérem valamennyi frakciót, hogy vizsgálja felül, hogy valóban szükséges-e ennyi részenként és külön szavazás, ezzel önmagunkat tehermentesítenénk. Az előírt kvórumot megvizsgáltam, de ha csak egy saját kezdeményezésű jelentésnél 200 fölötti módosító születik, akkor a jövőben is a szakbizottságoknak vissza fogom utalni ezeket a szövegeket, mert ennek így nincs értelme, ezzel túlterheljük önmagunkat, megvalósíthatatlan. Rátérek a eheti napirend re nincsen a napirenddel kapcsolatban frissen benyújtott módosító igény. Vagy mégis Turmes úr eljárási ügyben kíván felszólalni? A sok módosítóval kapcsolatban lenne megjegyzésem. Sok órát töltöttünk öt ö, munkacsoportban, kompromisszumokat próbáltunk kötni, és az utolsó pillanatban a zöldek, vagyis mi 40-50 ilyen kérésünket visszavontuk. visszavontuk. Ha viszont azt nem értem, hogy miért kellene a jövőben minden ilyen típusú jelentést visszautalni a szakbizottságokhoz. Ja, Herr Thomas, Sie wissen, äh, dass... Turmes úr, tudja, hogy az INF e frakció lehetőségei viszonylag korlátozottak, és mindaz, amit most ön elmondott, és amit én is hozzáteszek, az általános. Az, amit az EMF-ről most feltételezett, eddig más frakciónál is tulajdonképpen viszont látható volt. A trend, és nem akarok mélyebben ebbe belemenni, de az EMF-et szeretném megvédeni ebben az esetben. Nem az az egyetlen frakció, aki így jár el. Úgyhogy az a javaslata, hogy stratégiára van szükség, tehát ezt most én magammal viszem. Pontosan ez a közleményemnek a célja. El kell gondolkoznunk azon, hogy hogyan tudjuk hatékonyabban alakítani ezt az eljárást. Elnök úr, a személyes érzések és feltételezések az nem az én témám, mindenki csináljon azt, amit akar. Mi csökkentettük a külön szavazásokat, 45 perc valóban hosszú idő, Igyekezni fogunk majd a részenként és a külön szavaknak a, számát tovább csökkenteni, és nagyon köszönöm, hogy kitért erre a kérdésre. Köszönöm. Más? Úgy látom nem. Nos, akkor ebben az esetben az eheti munkatervet elfogadtuk. A következő pont az első napirendi pontunk, amely a közös vita az éppen említett Grobarcsik jelentésről, az Európai Energiaunió felé vezető útról, és az Ericsson jelentés az Európai villamos energiahálózat átalakítása a 2020-es év igényeknek. Először Tozsinovszki úrnak adom meg a szót, aki